außerhalb der europäischen union auf die tagesordnung zu setzen. im anschluss daran befektetések jogi biztonságát szeretné megerősíteni és ennek a az indoklására Dól képviselő úr kapja meg a szót. Elnök úr, tudja, hogy mi történik Argentinban, méghozzá amikor az IPF céget kívánják államosítani. Mi vitát szeretnénk folytatni határozattal, mert szeretnénk megóvni az európai befektetéseket harmadik országokban kiváltképpen, reagálni szeretnénk erre az egyoldalú és önkényes döntés, amelyet az argentin hatóságok hoztak meg. Mi azt kérjük, hogy holnap legyen ez a vita, és készüljön egy állásfoglalás, amelyet majd később kidolgozunk, megszavazunk, nem kell holnap szavazni erről, szavazhatunk erről csütörtökön, vagy Nos, hát ezt kérjük szépen a mi frakciónk részéről. Hallották Dol kollega indítványát, kérdezem, hogy van -e valaki, aki ezt ellenzi. Még nem szavazunk, bocsánat. Először is az ügyrend szerint fel kell tennem, hogy van-e valaki, aki szót kér, hogy támogassa ezt az indítványt. Már jó, jó, kollega. Señor Presidente. Tisztelt elnök úr! Van egy olyan elv, amelyet az Európai Unión belül és kívül is alkalmaznunk kell, ez pedig a jogbiztonság elve. Ez egy olyan kritérium, amelyet, mint említettem, alkalmaznunk kell az Európai Unión kívül és belül, de a véletlenszerűséget azt hiszem, hogy mindenképpen el kell kerülnünk, ez ellen harcolnunk kell. Ebben az esetben, amikor az államosításról van szó, egy törvénytelen cselekedetről van szó, nagyon sok részvényes, hihetetlenül hátrányos helyzetben sodor ez, és az európai vállalatok, amelyek a világ minden pontján jelen vannak, szintén nagyon előnytelenül járhatnak. Nem csak a spanyol jelenlétre gondolok egyébként, hanem más jelenlétekre is, és ne felejtsük el, hogy a világ más részén is jelen vagyunk. Köszönöm. Tehát úgy értelmeztem, hogy ön támogatja ezt az indítványt. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki ez ellen kíván szólni. Úgy tűnik, hogy nincs. Na, akkor most szavazhatunk. Aki tehát elfogadja a néppárti frakció indítványát, kérem, hogy készfeltartással jelezze ki nem fogadja el, ki tartózkodik. Hát néhány tartózkodás mellett elfogadtuk, tehát a tanács nyilatkozata, a bizottság nyilatkozata, az Európai Unión kívüli európai beruházások biztonságáról szerdán 12 óráig lehet még módosító indítványokat, és azután csütörtökig lehet a közös állásfoglalási indítványokat benyújtani csütörtökön 13 óráig, pénteken kerül majd sor a szavazásra április 20-án. Ügyrendi kérdés? Elnök úr, azt hiszem, hogy mindenképpen dicséretes az, hogy erről a kérdésről vitát fogunk folytatni, de ne felejtsük el azt, hogy a főképviselő az, hogy nem lesz itt holnap, hiszen az otámban, a NATO-ban lesz egy gyűlése, talán módosítani kell a, kéne a napirendet azzal kapcsolat, ezzel a problémával kapcsolatban, hogy ő is elmondhassa a véleményét az argenti helyzetről. Hát persze, ez egy kicsit meglep, ugye az önök ö, frakciója egy saját napirendi pontként kívánta ezt felvenni a programba, éppen erről döntöttünk az imén, tehát akkor most egy picit meglep engem ez a kiegészítő indítvány, de hát ö, a Eston asszony bizonyára ki tud térni erre a kérdésre is majd, amint szót kap, és ez hamarosan megtörténik. Luling asszony az energiatermékek adóztatásával kapcsolatosan Svoboda kollega úr kért szót. A Luling jelentés egy rendkívül fontos és nagyon jó anyag, nagyon jó dosszié, azonban a jelenlegi helyzetben fennáll a veszély annak, hogy félreértik. Ugyanis arról van szó, hogy az adórendszert ökológussá kell tenni az energiarendszerekre gondolok, illetve a gépjárműre, a dízelre, benzinre kivetett adókra. Nagyon sok esetben fennáll a veszély egyes országokban, hogy ennek a jelentés jelentésnek tulajdonképpen az a célja, hogy drágábbá tegye az autózást, különösen a dízel használatot, és most, amikor az üzemanyag ára már az egekben van, na most ez nem egyik napról a másikra kell, hogy megtörténjen, ez benne van a jelentésben, és van egy olyan megfogalmazás, amely egy kicsit homályos, talán túlságosan homályos, hogy a dízel árak emelkedését kompenzálni lehet. Azt gondolom, hogy a közös ökológiai tudat érdeke és az ök közös gondolkodás érdeke, hogy ezt halasszuk el, és gondoljuk meg még egyszer, hogyan lehet ezt egyértelművé tenni. Ezt az indítványt szeretném előterjeszteni. Tudom, hogy Luning kolléganő szkeptikus ezzel kapcsolatban, de hát az érdeke lenne mindannyiunknak a jelentésnek is, hogy ezt világosan, egyértelműen fogalmazzuk meg, és újra a parlament elé terjesszük. Köszönöm szépen! Először is ki Lambsdorff kollega kért szót, Svoboda urat megtámogatandó. Igen, támogatom, hogy most töröljük a napirendről ezt a jelentést. Néhány kérdést tovább kell még finomítani és persze ez jelentősen megdrágítja az autózást és az ipart. Éppen ezért nincs most erre szükség, továbbra is szükség van megvitatni a még vitatott részleteket, és újra a parlament elé terjesztjük az anyagot. Köszönöm szépen. Ki az, aki ez ellen kíván szólni? Luling asszony. Elnök úr, sajnos nem halljuk nem tudom, hogy milyen objektív oka lenne annak, hogy a szocialista frakció indítványos csatlakozunk. Ugye tudja, elnök úr, múlt vasárnap Sárközi úr találkozott a konkortéren, téren, egy ott felizgatta tömeget azzal, és azt mondta, hogy ne féljetek, azt mondta, Sárközi úrhoz hasonlóan nem vagyok abban biztos, hogy győzni fogunk, nyerni fogok, de nem félek én sem. Azt kell mondjam önöknek, hogy a konzultáció, amikor kikérik a parlament véleményét a bizottság irány tervezetéről, ez 2011. április 29 dátumozású. Hetes hónapon keresztül beszéltünk erről a témáról a szakbizottságban. A jelentésemet 2012. február 29-én szavaztuk meg. Itt van, kérem szépen április közepe. Szerintem semmi értem elodálni az egészet, hiszen a kockázatok, illetve a célok világosak. Nem úgy van, ahogy Szoboda úr mondja, mondja németül asszony, a helyzetet nem értették félre, kérem szépen, de hogy is, és a liberálisok is, hát világosan amellett döntöttek, hogy növeljük meg a dízelolaj árát, a szocialisták is erről szavaztak, én veszítettem a szabizottságban. És most azt kérik, hogy ez ellen szavazzunk. Na most hát, ami az arányosság elvét illeti, köszönöm szépen, kolléganő elnök úr, csak el akartam németül mondani, hogy a kollégák meg is értsék azt, hogy az érveik nem tarthatóak. Köszönöm szépen, Lüling asszony, világos a helyzet. Nem elég egy ilyen üzenet. Akarnak én jelet adni. Azt a bizottságban megtették. Francia Weidling asszony, elérkezik egy pillanat, elnök úr, ahol az ember nem beszél, hanem dönt, éppen ezért szerintem döntenünk kell ezen a héten. Punktum. Frau Lulling, wir hätten... Luling asszony, hát azt hiszem, hogy megértettük volna már első alkalommal is, úgyhogy ez nem a nyelv kérdése. Akkor szavazzunk Svoboda kollega indítványáról, kérem, hogy készfeltartással jelezik, ha elfogadják. Ki nem fogadja el? Azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell. Akkor megnyitom az elektronikus szavazást. Die haben alle abgestimmt. Szavaztak mindannyian? Még egyszer kérdezem, hogy mindannyian szavaztak-e. Igen, akkor lezárom a szavazást. Der Antrag ist Elutasítottuk ezt a javaslatot. Így módon a jelentés Nem. Megmarad. Most, napi renden marad a jelentés. Így van, igen. Akkor nyugodjon meg, tehát a GUE frakció indítványa a PNR szerződése kapcsolatosan a szavazás előtt Intfeld asszony beszámolójával kerül felvételre. A Kacmerek jelentés pedig a külső segítségnyújtás irányításának bizottság általi átruházása. Itt a módosítók benyújtásának a határidejét 76 tag esetében, és ezt szerdára, április 18-án 12 órára határozták meg, így tehát a munkarendünk megvan, és akkor most jöjjön a napi rendünk első pontja, ez pedig Howitt kollega jelentése, az emberi jogok helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája. Először is megadom a szót a bizottság alelnökének, Eston asszonynak.